Liebe, liebe Kollegen, ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Sitzung. Ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Sitzung. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit a mai ülésünkön, mindenki kezében ott van a napirend, nincsenek további óhajok, sóhajok ezzel a napirenddel kapcsolatban, tehát nincs módosítás, elfogadottnak tekintem a napirendet. Második napirendi pont az elnök közleményei keretében nincsenek különleges közleményeim, amelyeket közölni szeretnék önökkel. Viszont akik még nem tudják, azoknak elmondanám, hogy ma egy kis delegáció Londonba utazik este, és holnap különböző találkozókon fogunk részt venni a brit parlament képviselőivel, illetve a pénzügyminisztérium, a Bank of England és a szociális partnerek képviselővel fogunk tárgyalni. De akkor elstérünk a mai ülés legfontosabb pontjára, hiszen a mai ülésünket egy eszmecserének ö, ö, szenteljük, az a francia nemzetgyűlés ö, néhány képviselővel, bal oldalamon nem tehát önök jobb adat látják, Henri Emmanueli urat, és most nagyon nehéz titulosa van, ezért az elnök angolul fogja felolvasni Emanueli úr titulosát, hiszen ő a gazdaságok működését befolyásoló spekulációs mechanizmusokkal foglalkozó vizsgáló bizottság elnöke a francia nemzetgyűlésben. Nem tudom, hogy nem lehetne ezt valamiképpen egyszerűbben is kifejezni, de hivatalosan ez a titulusa Emanueli úrnak. És a másik oldalamon pedig Jean-François Mansell, az említett vizsgálóbizottság előadója. És akkor talán néhány szót a szakmai pályájukról, előmenetelőkről. Ma, Emanueli eh, úr politikai tudományokat tanult Párizsban, és a pénzügyek világában volt foglalkoztatott 78 előtt. Ez, ez ugye nem annyira magától értetődő, de 78-ban aztán a francia szocialista párt képviselőként e, e, került be a francia nemzetgyűlésbe, és többször is újra választották képviselőként. Volt államtitkár és a szocialista párt főtitkárja is volt, most pedig az említett speciális vizsgálóbizottság elnöke, Szomszédja Jean-François Manse pedig jogot tanult, majd politikatudományt, Ecole Nationale d'Administration, a híres ENA egyetemen végzett, és szintén 78-ban váltott ő is a politikai életbe, és akkor került be ő is képviselőként a francia nemzetgyűlésben többször is megválasztották az UMP képviseletében is. 80 és 86 között pedig az Európai Parlament képviselője is volt, most pedig, amit említettem, ennek a jelentésnek az előadója. Ülésünk második felében illet, szeretnénk, illetve ciklusunk második felében szeretnénk a nemzeti parlamentekkel kapcsolatot felvenni. Prágában már jártunk, Londonban most utazunk, majd Aténnal is szeretnénk felvenni a kapcsolatot. A német parlamenttel, a Bundestaggal is felvettük a kapcsolatot, és úgy néz ki, hogy február első felében talán látogatást is tehetünk a Bundestag illetékes bizottságánál. Ezen kívül pedig szeretném megosztani önökkel azt is, hogy a hét különleges kérdésünkre, amelyet a 27 nemzeti parlamentnek jutattunk el, egyre gyorsabban és jobban érkeznek a válaszok, jobban és gyorsabban, mint amit azt remélni mertük. 10-12 válasz már megérkezett, és vannak nagyon részletes, precíz, pontos válaszok is a kérdéseinkre. Tehát úgy gondolom, itt már nagyon sok uh, minden nyerhetünk ezekből a válaszokból a végső jelentésünk számára. Most pedig úgy fogunk eljárni, hogy először is Emanueli úr kapja meg a szót, majd az előadó Mansell úr, a két úr rövid áttekintést fog nyújtani saját munkájáról, illetve a következtetésekről, amelyeket levontak munkájuk során, és aztán lehetőség nyílik arra is, hogy a hét előzetesen benyújtott kérdést megvitassuk. Természetesen a jelentésről is, és a következtetésekről is fogunk majd ezt a cserét folytatni, kérdések, válaszok formájában, és Pervans Berez kapja majd a végén a lehetőséget, hogy mindezt összefoglalja. Most pedig akkor Emanueli úré a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a fogadtatást is. Itt a szakbizottságban. Azt javaslom, hogy röviden fogalmazzunk az expozénkban, és a legérdekesebb része talán a kérdés-válasz lenne, a szakbizottsági kérdésekre szívesen megválaszolunk. A vizsgálati, vizsgálóbizottságot a francia nemzetgyűlésben a mi parlamentünk azért hozta létre, hogy mérehatóbban vizsgálhassa meg az adott témát. Így egy ilyen vizsgálóbizottsági formációban meghallgatásokra lehet sort keríteni, és eskü alatt lehet nyilatkozatokat tenni. Nem úgy van ez, mint az angol száz parlamentekben, de Franciaországban így lehet mérehatóban megvizsgálni egy érdeklődésre számot tartó témát. A pénzügyi spekuláció kérdése azért vetődött fel, mert a görög válság idejét éltük akkor, és napirendre került a téma. Először azt szerettük volna megvizsgálni, hogy a spekulatív áramlatok a pénzügyi intézmények tevékenysége felgyorsította-e a válságot, mélyre, e, elmélyítette vagy sem. Végül pedig elég gyorsan sokkal általánosabb, átfogóbb gondolatokat fogalmaztunk meg magáról a válságról, arról, hogy hogyan alakult ki a válság, különböző egyetemi szakértőt megkérdeztünk, gyakorlati szakembereket is meghívtunk, piaci szakértők is beszámoltak a véleményükről. Aztán a mechanizmusokra, azoknak tanulmányozására tértünk át, amelyek ma érvényben vannak a szabályozás vagy a nem szabályozás szintjén a pénzpiacokon. 38 különböző szemét hallgattunk meg, más országokból is voltak meghívottaink. Például olyan személyeket, akik külföldről érkeztek hozzánk, és bizonyos következtetéseket is megfogalmaztunk. Nagyon röviden fogalnám össze a, az ajánlásainkat aztán majd megadom a szót talán hosszabb időre a kollégámnak. Néhány végkövetkeztetést vontunk le. Először is nagyon megzavart és nagyon meglepett minket, amit felfedeztünk, hogy a válság pénz összegei miről is szólnak mik forognak kockán. Felfedeztük mi magunk is, mert az aktuális hírekben nem tudtuk, hogy 2004 óta a világban 15 százalékkal növekszik a, a, a pénzpiaci forgalom, holott a GDP csak 4-5 százalékkal növekezett. Óriási pénzügyi lufi alakult ki, 600 milliárd euróra tehető ki az OTC volumen, ami óriási összeg, és meg is lepődtünk ezen, hiszen ezen óriási pénzügyi ö, piac forgalom mellett el kell tűnődnünk azon, hogy a, az államháztartásoknak milyen ráhatásuk van a szabályozásra. Azon is ö, meglepődtünk, amikor felfedeztük, hogy a legtöbb tranzakció a lehető legnagyobb átláthatatlanság homály mellett zajlik, ami a Ma olyan platformokon cserélnek gazdát a, a mm, részvények, kötvények, amelyekről semmilyen jelentések, reporting nem születik, óriási ö, átláthatatlanság van a pénzpiacokon, nem tudni, mi történik ott és hogyan lehet intézkedéseket foganatosítani mindemellett, hogy az egyes visszaélésekre ne kerülhessen sor, vagy túlkapásokra. Implicit módon azt a következtetést vontuk le, hogy mindannak ellenére, amit gondolhatunk ma, még a válságból nem láboltunk ki. Nagyon sok minden függőben van, mert ez az óriási pénzügyi összeg spekulációkhoz vezet. Immateriális javak területén, innováció, vállalkozás és ingatlanpiacon is. Nagyon komoly spekulációk zajlanak még. Azon tűnödünk el, hogy a következő spekulációs lufi hol fog kialakulni. Nem feltétlenül a reálgazdaságban történik mindez. Ezért bizonyos számú piacok születésére szükség van, hogy a hozamokat lehessen garantálni. Mindezt tehát megállapítottuk. Megvizsgáltuk azt is, hogy az EU szintjén mi történik, hiszen a témában nem lehet nemzeti szinten érvelni, ma már európai, euró síkon kell gondolkodnunk, és azt állapítottuk meg, de úgy gondolom, hogy az európai hatóságok ugyanígy találták, hogy a legutóbbi irányelv igencsak elcsúszott, át kell ö, vizsgázni, át kell vizsgálni, mert sok-sok alternatív platform, dark pool jött létre. Ma a nagy többsége az ügyleteknek a dark poolokban zajlik, holott eredetileg a dark poolokat csak az OTC részvényblokkokra alakították ki, de lassan, de biztosan szinte minden jelentős bank Európában saját dárkpult alakított ki. A bankárok persze nem ezt mondták a meghallgatásokon, de mégis ezt tapasztaltuk. Mégis? Azért nem volt az teljesen egybehangzó, amit láttunk mind között, amit bizonyos a meghallgatott gazdasági szereplő mondott, annak függvényében, hogy honnan jöttek. Például a gyakori tradingről, amelyet szeretnénk, hogyha betiltanának, az Euronext képviselője azt mondta nekünk, hogy jó, ez nem igazán jelentős ügyletszám. Volt, aki azt mondta viszont, hogy a bevételeik legalább felét ez az ügylet típus teszik ki. Úgyhogy jó volt végül is a különböző álláspontokat keresztezve a valós képet legalábbis megpróbálni megkapni. 34 javaslatot fogalmaztunk meg, nem akarok túl hosszasan szólni, ezért a kollégám fogja a javaslatokat talán elővezetni. Aztán természetesen rendelkezésükre állunk kérdésekre és azok megválaszolására. Elnök úr, kedves kollégáim, köszönöm szépen a meghívást, és azt, hogy itt lehetünk ma önök között. Annál is nagyobb a hálám azért, hogy itt lehetek, hogy én is arra két boldog évre visszagondolhatok, amikor 1984 és 86 között euró atya lehettem. Sajnáltam, hogy honatyává kellett újra válnom ezután, mert ö, lelkesítő, boldog két évet töltöttem itt a tisztelt házban. Nagyszerű emlékeket őrzök a, erről az időszakról. Ugyanakkor most térjünk át, ami legfontosabb témánkra, ahogy Henri Emmanueli az imént elmondta, a vizsgálóbizottságot egy javaslat, állásfoglalási javaslat tervezet alapján ö, alakítottuk ki, a francia nemzetgyűlés szocialista frakciója terjesztette be, és az új eljárási szabályunk alapján az elnök úr ö, ö, ö, ugye a szocialista párt képviselője terjesztette be az állásfoglalás tervezetet, én pedig az ellenzéki párt képviselőjéként dolgoztam ki a jelentést. Minden egyes frakció, amely részt vett a 30 tagú ö, vizsgálóbizottságban, minden egyes tag közösen, egyhangúan fogadta el a végén ezt a jelentést, amelyet most már önök is megkaptak, ami pedig a javaslatokat illeti, önök már ismerik. Természetesen az Európai Parlament véleményét is kikértük a gondolkodási folyamatunkban. Henri Emmanueli már utalt azon meghallgatásokra, amelyeket megszerveztünk, és azon személyiségekre, akiket meghívtunk. Két kiváló tagja a tisztelt háznak, és ellát látogatott hozzánk Pervans Béhez asszony és Jean-Paul Gózes úr, Mindketten ellátogattak hozzánk, Béres asszony itt is van a teremben, és a munkánkat egy európai biztos, Michel Bárnyi úr meghallgatásával zártuk. Mindenképpen szerettük volna, amennyire csak lehet, harmonikusan, releváns európai parlamenti felvetéseket is bevenni a javaslatainkba az irányvonalakat önök és Henri Emmanuel is meghatározták, rövid szeretnék lenni. Néhány javaslatunkra engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket. 34 javaslatot dolgoztunk. Én nem szeretném önökre erőltetni azt a szenvedést, hogy most mind a 34-et felolvassam, de néhányat szívesen kiemelnék, amiről aztán vitát nyithatunk, és meditálhatunk és rajtuk. Hadd kezdjem azzal, különösen azokkal, amelyik az európai agályoknak kívánnak megfelelni. A dokumentum az önök asztalánál konkrétan a négyes javaslatra hívnám fel a figyelmüket, amely az euró övezettel és az Európai Unióval foglalkozik Persze vitát kezdhetünk mindenről, de a multilaterális európai intézmények felülvizsgálata, amelyet a tagállamok a strukturális alapokkal kapcsolatban kialakítanak, és amelyek bizonyos európai tagállamok pénzügyi helyzetét vizsgálhatják, az igen fontos. Tehát multilaterális felülvizsgálat. Ötös javaslat. Nehéz volt a megvalósítás ugyan, de fontosnak találtuk, hogy mivel nem csak a rendszerkockázatokra kell koncentrálnunk, amikor az euróról ö, ö, beszélünk, hanem azon is munkálkodnunk kell, hogy közösen az Egyesült Államokkal is elvégezzük ezt a munkát amikor tudjuk, hogy hogyan vette kezdetét a mostanra már begyűrözött válság, tudjuk, hogy az az ellenőrzési folyamat, amelyet bevezetünk most, az információ cserén kell, hogy alapuljon. És hogyha valahol az európai ö, ö, irányító ö, torony létezik, az amerikai irányító toronynak is léteznie kell, és valahol elébe kell mennünk annak a lehetőségnek, hogy újabb válság robbanjon ki, így a világ képességekben kell gondolkodnunk, és ez az egyik célja a G20-aknak is képesnek kell lennünk világszinten a, a kölcsönös tájékoztatást kialakítani, és elébe kell mennünk az esetleges válság megújulási kockázatoknak. A következő javaslat, amelyet fontosnak vélek, és akkor már az európai parlamentek aggájain, parlamenti képviselők aggáját is megemlíteném, a piacok átláthatóságának megvalósítására vonatkozik. A vizsgáló bizottságunk nem foglalkozott 2010 ben a Tobin adóval, a pénzügyi ügyletekre kivetett adókkal, erre nem tudtunk külön kiterjedni. A Párizs diplomaták hétfőn erre kifejezetten utaltak. Ezzel a Tobin adóval kapcsolatban világos, hogy egy adóra szükségünk van, de ahogy Ari Emanuel is elmondta, jelentős pénzügyi tranzakció mennyiségéről beszélünk most. A vizsgálóbizottságban azt mondták, hogy több mint 50%-a a világ pénzügyi tranzakcióinak szabályos célzás nélkül történik, mert nem ismerik ezeket a tranzakciókat. Hogyha megadózzuk az ismert tranzakciókat, ügyleteket, azokat, akik a játékszabályok alapján járnak el, a másik 50 százalék nem fog, nem fog adót fizetni, úgyhogy szükségünk van arra, hogy ellenőrzés alá vonjuk, szabályozási hatósági ellenőrzés alá vonjuk az ügyletek és a gazdasági szereplők egészét, teljességét. Ezen a szinten valóban megvizsgáltuk, milyen negatív hatásai lennének egy kezdetlegesen jó szándéknak, amely az irányelvből, a pénzügyi eszközök piacáról szóló irányelvben csúcsosodott ki, a szándék jó volt, de számos átláthatásági problémát vetett föl három javaslatot, a hatost, a hetest és a nyolcast fogalmaztuk meg ezekről. Igen fontosnak véljük-e három javaslatot, és nagyon kíváncsian várjuk, és örömmel várjuk, hogy önök hogy látják a tisztelt házban ennek az MIF irányelvnek a felülírását, felülvizsgálatát, amely most folyik, és még 2011 nyara előtt lezárulhat. A lehető legnagyobb rövidség kedvéért engedjék meg, hogy még két megjegyzéssel éljek. Először is egy olyan témára utalnék, amelyhez Franciaország igen ragaszkodik. Ez az az alapanyagok, így az agrár termények árának piaca, a piac szabályozási európai ügynökség felállítása eléggé lemaradásban vagyunk az USA-hoz képest, és hatékonyan, hasznosan lehetne előrelépnünk e téren. Másrészt pedig egy újabb kérdést vetnék föl, ha megengedik, amelyet igen aggályosnak találtunk. Ez az alternatív alapok ö, ö, keretbefoglalása. Most vezetjük be azt az úgynevezett európai útlevelet, amelyen keresztül az alternatív alapokat lehetne kezelni, ami mi aggályunk a ö, saját grémiumunkban az volt, hogy ez az útlevél nemzeti ö, útlevél lenne, amerre rábólint az Európai Unió, és annak az a kockázata, hogy lehet, hogy minden szükséges garanciát nem biztosít annak érdekében, hogy az alternatív alapok valóban az európai szándékkal ö, szándéknak megfeleljenek. Ennyit szerettem volna röviden felvezetésként elmondani, hogy hogyan is alakultak a dolgok, annak érdekében, hogy a holnapi, a jövőbeli válságokat sikerüljön elkerülnünk, mindannak ö, ö, kinyilvánítása mellett, hogy realisták kell, hogy legyünk, bárhol egy újabb válság kitörhet, itt most az Európai Uniós határokon belül és az Atlanti óceánon túl is, ha ne adj Isten, holnap a válság Ázsiában tör ki, akkor hogyan mehetünk mindennek esetlegesen elébe? Köszönöm. Köszönöm szépen, uraim, a precíz információkat. Gratulálunk a munkájukhoz és az eredményekhez. Én láttam azt a vastag könyvet, ami a munka eredményeképpen megszületett, és köszönöm, hogy a sok javaslat közül néhányat pontosítottak. Azt javaslom most, hogy először az elhangzottakkal kapcsolatban beszélgessünk, illetve tegyünk fel kérdéseket, ha vannak, és ezt követően azután röviden még egyszer összefoglaljuk a saját eredményeinket a köztes jelentés alapján, és hogy miért fogalmaztuk meg ezt a hét kérdést. Először is azt mondom, hogy az lesz a legjobb, hogyha a jelentés készítőjével kezdem pervansal. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, és köszönöm, hogy ezt most cserét meg, megszervezte, és így interaktívak lehetünk a jövőben is a mi munkálataink lefolytatásakor. A javaslatokról úgy vélem, hogy érdemben a mm, megközelítés kicsit eltérő attól a hatálytól, amit mi a jelentésünkben lefedünk, mert mi sokkal szélesebb skálát fedünk le a mi jelentésünkben, mint a spekuláció terén, mint a vizsgálóbizottság jelentése. Viszont a spekulációval kapcsolatban sok visszacsengő témát látunk, visszatérő témát látunk. Ami a MIF irányelvet illeti a pénzügyi eszközök piacáról szóló irányelv eh, felülvizsgálatát, ez már nem a mi, hanem az Ekon bizottság eh, eh, hatáskörébe tartozik, de amikor az árutősdéről beszélünk, akkor valóban a szabályozás hiányáról van itt szó, amely valóban óriási ö, bevétel forrást jelent a piacokon. Utalt az előadó a pénzügyi tranzakciók megadóztatására. Önök is tudják, hogy az Európai Parlamentben megszavaztuk azt a gondolatot, hogy a Tobin adót be lehetne vezetni. Még anélkül is, hogy megvárjuk, hogy a világszintre valóban jellemző legyen és létezzen ez az adó. Annak függvényében, hogy kivel beszélgetünk, látjuk, hogy különböző akadályai vannak ennek. Utalt arra, hogy a legtöbb ügylet még átláthatatlan módon zajlik, köttetik meg a dark poolokban, az úgynevezett dark poolokban. A pénzügyi ügyletek megadóztatásának pont az a lényege, hogy a jogalkotót arra kényszerítse, hogy módosítsa ezen ügyletek átláthatatlan ügyletek, homályos ügyletek jelenlegi helyzetét, hogy jobban kézben tudja tartani azon kockázatokat, amelyeket ezen ügyletek felhalmozásával ö, kialakultak. Hogyha a a rendszerkockázatokkal kapcsolatban az, amit az Európai Tanács elfogadott, hogyha ezt a g 20 következtetéseiben is visszalátnánk, akkor a olyan piacok és olyan ügyletek végre már, amelyekről szólunk, nem tudnának kibújni az ilyen ellenőrzés alól. Amit pedig a 18-as javaslattal kapcsolatban hallottunk arról a tényről, hogy a központi bankokra esetleg újjal kellene mutatnunk, Nos, hát más egységekre eh, is gondolnék én itt, mint a központi bankokra, hogy a mm, hitelminősítő intézetek, ügynökségek milyen eh, eh, jegyeket adnak, úgymond, hát kettős itt a mérce. Egyrészt van egy szerep, amely a szabályozóval szemben a hitelminősítő ügynökség lát, a Bázeli bizottságra gondolok itt különös tekintettel. A hitelminősítő ügynökségeknek fontos szerepük van, a Bázeli bizottság pedig valamilyen szinten feladott, feladta ezt a harcot, vagy úgymond elfogadta azt a gondolatot, hogy a pénzügyi piacok szereplőinek le kell mondaniuk az értékelési képességükről, és csak azt kell figyelembe venni, amit a hitelminősítő ügynökségek kimondanak. Ezt láttuk legalábbis az első irányelven, a Bázel 2 irányelvben, ahol ami a kis- és középvállalatok finanszírozását illeti, a bankoknak nyilvánosságra kell hozniuk a minősítéseket. Így aztán már semmilyen ellenértékelés vagy ellenvizsgálat tárgyát nem képezhetik a szabályozó. A Bázeli Bizottság tehát valahol a hatáskört a hitelminősítő ügynöksége kezébe adja át, és aztán, hogy hogyan is használják föl a minősítéseket maguk a gazdasági szereplők. Ezt igencsak át kellene gondolnunk, mert elnök ö, úr más ö, minőségében, mint előadó, már körbejárta, és én is néhány módosított és javaslatot terjesztettem be, remélem, ez irányba hatóan figyelembe is veszik majd ezeket a javaslatokat. Tehát, hogy a hitelminősítő ügynökségek felelősségét járjuk körül, ez egy igen fontos kérdés. Végül pedig, igen, nagy érdeklődéssel olvastam a 26-os javaslatot a bázeli megállapodásokról, javaslatunkat támogatja a vizsgálóbizottság is, hogy az amerikai partnereinkkel azonos szinten járhassunk el, hogyha a francia nemzetgyűlés támogathatná erőteljesen ezt az Európai Uniós, Európai Parlamenti javaslatot, azt nagyon hasznosnak találnám. Nincs további megjegyzésem, egy kérdésem lenne inkább. Azt szeretném tudni, hogy mit gondolnak a mi parlamenti javaslatunkról a pénzügyi ügyletek megadóztatásáról részben már megválaszolt az előadó, de még egyszer kíváncsi lennék rá. Egy másik dimenziójára a jelentésünknek hadd utaljak, amely már túlmegy kicsit mindazon a spekulációs hatáskörön, amelyet a vizsgálóbizottság is megvizsgált, de mégiscsak itt azért a G20-akra kellene, hogy utaljunk. Franciaország most átveszi az elnökségét a G20-ak grémiumának. Három megjegyzést engedjenek meg először is. Elsősorban ebben a keretben az adóparadicsomok kérdése egy időben bizony a menetrend és az aktualitások legfontosabb kérdése volt, de úgy tűnik, hogy most már a figyelem központjából kikerült az adóparadicsomok kérdése, és valóban a spekuláció területeire koncentrálva nem szabad vék alá rejtenünk a, a az adóparadicsomok kérdését sem. Önök mit gondolnak erről az aspektusról? Ez az első kérdésem. Másrészt megint csak kötelezettséget vállalt, úgy emlékszem, a Pittsburghi ülésen, nem is vagyok ebben biztos, de nem tudom hol, a lényeg, hogy minden egyes eszköz, minden egyes piac, minden egyes termék eh, felülvizsgálattárgyát kell, hogy képezzék. Megint csak az az érzésem, vagy benyomásom, hogy eh, a dark poolokkal kapcsolatos aggályok tengelyén, amikor a párhuzamos ügyletek kialakultak, ez igen nehéz kérdés, nehéz téma, mert a CDS-ek piaca igencsak robbanásszerűen megelmelkedett. Ami a spekulációkat illeti, mindenki azt mondja, hogy a spekulációnak nincs egyáltalán meghatározás, nem definíciója, és akkor azt mondjuk, hogy Görögországban nem volt spekuláció, de igenis a spekuláns, mint kifejezés is létezik, meg vannak spekuláns gazdasági szereplők is, és az államháztartás egyensúly vesztésében is egyfajta piaclogika alakult ki, ahol a piaci szereplők leminősítették a görög gazdaságot, és valahol kihasználták, profitáltak a helyzetből, azért, hogy spekulálhassanak. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy a G20-ak kötelezettségvállalására emlékeztetni kell. Harmadik gondolat. Az egyedi út, az egységes út Európában. Világosan kifejtettük, hogy mi úgy véljük, hogy az Európai Unió és különösen az övezet hangját kell, hogy hangas, ha, hang, egy hangú hangot kell, hogy hallasson a nemzetközi szintéren, ami a valuta politikát illeti, és az árfolyam politikát, nem csak a dollár és a yuan vonatkozásában, hanem erőteljesen kell fellépni, még akkor is, ha az euró nem feltétlenül a legjobb helyzetben van, de egyhangúan kell fellépnünk, hogy fajsúlyosan tudjunk ö, ö, fellépni, és esetleg kritikákat megfogalmazni. Elnézést, ha túl hosszan szóltam, de újabb kérdéseket is még szívesen feltennék majd. Köszönöm. Ha megengedi, akkor visszafelé válaszolnék meg az elhangon kérdések sorrendjében. Ami az európai ház építését illeti, az egységes hangom, szólás, a föderalizmus nélkül nem csak pénzügyi, monetáris kérdésről van szó, hanem politikai és demokratikus kérdésről van szó. Ez a válaszom, más nem mondhatok. Ideális lenne, ha egy hangon szólhatnánk, de ahhoz, hogy egy hangon szóljunk, az demokrácia mellett kell megoldanunk, mert hogyha egyhangúan szólunk, de a közvélemény nem hallja ezt a hangot, és nem ért vele egyet, akkor itt gond van, és itt nem monetáris kérdésről, vagy pénzügyi kérdésről van szó. A a természetesen az biztos, hogy az egységes valuta is sokkal erősebb, hogyha egyhangúan szólunk mögötte, mellette és érte. De a történelmünk nem így zajlik, úgyhogy ez egy igen sok síkon megközelíthető kérdés. Én azért felhívnám a figyelmet, hogy vigyázzunk, mert az egyhangú mindenképpen a demokratikus mechanizmusokon kell, hogy alapuljon, amelyet a társadalom, a nép is támogat ez egy kicsit technokratikus álom, hogy létezhet demokratikus struktúrák támogatása nélkül az egyhangúság. Persze ez személyes véleményem, a kollégáim hangját nem hallatom itt sem, a szakbizottságomét. Mindig is visszafelé gyalogoltunk ezen az úton, úgyhogy nem is tudom, hogy a közvélemény Franciaországban, Németországban vagy bárhol másutt miért nem támogatja már, és válik egyre távolibban, távolibbá, amikor az Európai Unióról, az európai hangról beszélünk? Igenis, demokratikus problémáról van itt szó. Demokratikus deficit, demokratikus űr alakult ki, és itt a tisztelt házban képviselők önök a demokratikus hangot személy szerint engedjék meg, hogy személyes megjegyzéssel is éljek. Clint barátomnak mondom. Én voltam a pártomban, a szocialista pártban az európai föderalizmus eh, gondolatának eh, szószólója. Azt mondták akkor, hogy eh, egyedül voltam. Amikor viszont a népszavazásra került sor, akkor azt mondták, hogy nem, nem, túl késő, én annak ellene voltam. Egyszer azt mondták, hogy túl korai madár vagyok, aztán meg azt, hogy túl későn szólok, tehát a demokrácia nem egyszerű hogy Ami a Tobin adót illeti nem fogjuk megnyitni újra ezt a vitát, erről már beszéltük. Én inkább híve vagyok ennek az adónak, de mindent szabályozott módon kell lefedni, mert hogyha csak és kizárólag azokat adóztatjuk meg, akik reporting tevékenységet végeznek, a, fe, a másik fele pedig eh, kivonja magát eh, a kötelezettség alól, akkor ez a tyúk meg a tojás eh, allegóriája, és nem tudjuk, hogy hol kezdjük. Nem biztos, hogy itt Európában kellene elindítanunk mindezt. Vannak, akik már felkészültek erre, vannak, akik pedig még nem. Persze vannak ö, ö, olyanok, akik fizetnek, mások meg behajtják az összeget, úgyhogy az automatizmus az nem megfelelő gondolat. Ami a pénzügyi ö, ügyletek adózatását illeti, ö, Persze politikai téren nekem azonnal azt kellene mondani, hogy támogatom, de mégis elővigyázatos vagyok. Mik az elvárásaink mindezzel szemben? A szabályozás adózását várjuk ettől, vagy az együttműködés, nemzetközi együttműködés finanszírozásának adóját kívánjuk kivetni? Jó magam, a francia nemzetgyűlésben az együttműködési hitelek előadója vagyok, és szakelőadója, úgyhogy ezzel kapcsolatban mm, azt mondanám, igen, adóztassunk, de vannak olyan helyek, ahol nem kell adóztatni. Persze egész óriási kódexek léteznek már, a költségvetési, fiskális, adóügyi kódexet, vagy úgymond törvénykezést, hogy egyszerűen magam se tudom ezeket az óriási könyveket elolvasni, olyan hosszúak, mégse tudjuk megelőzni a visszaéléseket és a csalást. Úgyhogy nincs ö, ö, gyógyír mindenre, a spekuláció végét nem érhetjük el, vagy nem zárhatjuk le a spekulációt csak az adóztatással. Én a pénzügyi szakbizottságban 2001-ben megszavaztattam az a Tobin adót, Kanadában nulla adókulcsal, Franciaországban szintén nulla adókulcsal szavaztuk meg, mindig ez az örök történet. Mi megszavaztuk a Tobin adót, szimbolikusan nulla adókulcsal, de hát aztán, ha csak ketten vagyunk a világban, akik ezzel így jártunk el, akkor jó lenne, ha megmagyaráznák valóban konkrétan, hogy mit várnak el ettől az adótól. Egy másik gondolat, és itt lezárnám, a reporting kérdése. Abszolút szükséges, hogy kieszközöljük, kivívjuk, hogy a reporting, a jelentéstétel megszülessen, mert ha nem ismerjük, hogy miről beszélünk, akkor nem tudunk fellépni ellene. Utaltunk az adóparadicsomokra is. Én a parlamenti frakciómban Franciaországban a szenátus és a francia nemzetgyűlés között dolgoztam ezen a témán, mármint az adóparadicsomok kérdésén, őszinte. Én azt mondom, hogy nincs elég mozgásterünk, valamikor még lett volna lehetőségünk fellépni, de akkor a kormányoknak nem ez volt igazán a veszőparipájuk, és kormány célokat szolgálva nem tették meg, most már túl késő szerintem, és nem igazán léptünk előre. A pénzügyi piacok szintjén megszavaztuk azt, hogyha a kötelezettséget vállalnak a, a szürke e, jegyzékről, való bejelentésről, hát tudjuk, hogy az hogy működik. Vannak olyan országok, mint Svájc például, akikre, amelyek mint Svájc is, rendszeresen azt kérdezik tőlünk a jelentéstétel megkérésekor, volt valamilyen visszaélés, volt valamilyen illegális fellépést? Ha nem, akkor nem adják meg az információt, és hát akkor sajnos mindig morcoskodnunk kell, hogy bármit kivívjunk. Itt ugye senki nem hallgat minket. Vannak olyan európai országok is, akik bizony majd, hogy nem adóparadicsom gyakorlattal ö, élnek, nem fogok most példákkal élni, de vannak ilyen európai országok, van akikről jobban tudjuk, van akikről kevésbé. Ha viszont az eredményeket nézzük meg, hát a válasz, elnök úr, Nevada, Delaware államok az USA-ban igen. Nekünk is megvannak a Nevadáink, meg a Delawareink. mondja Emmanuel úr, csak éppen nem nevesítem őket. Elnök úr, sőt egy olyan ország is van, amelyik nem apai ágon, de igen kedves ország ön számára is anyai ágon. Pervans azt mondta, hogy fiskális konvergenciára van szükség, nagy figyelemmel kell itt eljárnunk, hiszen egységes valutánk van, de bizonyos gyakorlatok nem konvergálnak, még ha nem is azonosak ezek a gyakorlatok, például az adózás területén, és a megtakarítások adózása, valamint a vállalatok megadóztatása szintjén, hát akkor korlátozott a hatája és a hordereje is mindennek. Szeretnél még valamit mondani? Nagyon röviden, az ügyletek megadóztatásával kapcsolatban osztom Henri Emanueli gondolatait. Sokat beszéltünk a vizsgálóbizottsági munkánk alatt arról, hogy igazán nagy következményekkel nem járna mindez a spekuláció elleni küzdelemben stricto sensu. Mert a spekulátorok a bekerülési árba az adó árat is bekalkulálnák Viszont a bevételek szintjén valóban el lehetne gondolkodni, és lehetőség lenne egy valódi bevételt létrehoznunk annak érdekében, hogy a célt elérjük. Ami az adóparadicsomokat illeti, egy kicsit én derülátóbb vagyok, mint Henri ebben a témában, és úgy gondolom, hogy az előző G20-ak óta, sőt, 2008 óta már Azért történtek előrelépések. Való igaz, hogy nem olyan ütemben, ahogyan szerettünk volna, de bizonyos előrelépésekre sor került a jelentésünkben, utalunk egyéb iránt a hármas javaslatunkban, különös tekintettel e, kifejtjük, hogy szükségesnek találjuk, hogy a G20-ak megvizsgálja a az adó paradicsomok elleni politika fejleményeit, és ez folyamatosan jelentéstétel történjen a e terület fejleményeiről. Persze nem megyünk még elég, nem haladunk elég gyorsan, és biztos, hogy a spekulátorok különös, tekin, különös előszeretettel élvezik a az adóparadicsomok előnyeit, de szerintem a mozgásterünk nem teljesen szűkös, úgyhogy lehet még előrelépni. A hitelminősítő ügynökségekre áttérve három javaslat, igen, szigorú javaslat született a mitollunkból, önök is bizonyára látták. Nincs itt arról szó sem, legyünk világosak, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy a minősítések nekünk nem felelnek meg, ezt nem mondhatjuk így világosan. Egy közgazdász professzor egyébként, akit meghallgattunk, azt mondta nekünk, hogy a spekuláció az nem úgy az égből potyan le, az valamikor megindul, azon a napon, amikor a gazdasági lehetőségek, fejlemények valahol beindítják a spekulációt magát ez világos számunkra is, hogy példákkal élhetünk, és ezek a példák azt mutatják, hogy a spekuláció általában gazdasági helyzetben ö, alakul ki, amely közvetlenül vagy közvetetten táptalaját képezi ennek a spekulációnak. A hitelminősítő ügynökségek óriási ö, felelősséggel ö, lép, óriási helyet foglalnak el az, a szuverén adósság területén, az állampapír állomány minősítésében. Ugyanakkor azt is várjuk a hitelminősítő ügynökségektől, hogy az állampapír állományokat másként kezeljen, mint a magángazdasági szereplőket, és valahol ez az ajánlásainkból is kitűnik, mert mi úgy véljük, hogy nem lehet összekeverni teljesen banális módon egy államot és XY magán pénzpiaci gazdasági szereplőt. Ennyit röviden, néhány megjegyzéssel. Pervans Beresz kérdéseire válaszol. Köszönöm, hogy jelentősen hozzájárult a vizsgálóbizottságunk munkájához. Köszönöm szépen, akkor most két kollégának adom meg azt, hogy egymás után párban kapják majd még a kollégák a szót. Először Thomas Mann, aztán Ole Schmidt. Köszönöm szépen, elnök úr! A két kolléga anyanyelvén tártálénk az előadását, és hát a javaslataikat is francia nyújtották be, és nem tudom, hogy Pervans Perez ezt megerősíti, aki egy szakbizottságnak az elnöke, hogy de én csak nagy vonalakban értettem, minden nüanszat nem értettem, de ugye szó esett a tranzakciós adóról. Igaza van ebben pervasnak is, hogy ez két különböző dolog. hogy egyrészt muszáj ezt meghatározni pontosan, de az alapvető gondolat nagyon fontos. A francia oldalról Sárközi elnök által is ez megerősítés nyert. Hogyha az amerikaiak nem állnak készen erre, akkor azt javasolnák, hogy mi európaiak lépjünk először? Második kérdés pedig a hitelminősítő intézetre vonatkozik. Ez számunkra a válság szakbizottságban nagyon fontos téma volt. Németországba éltünk azzal a javaslata, hogy egy európai hitelminősítő intézetet kellene bevezetnünk. Már vannak első olyan hitelminősítő intézetek, amelyek már európai certifikációval, tanúsítványjal rendelkeznek. Aztán a harmadik kérdés, Emmanuel űr ugye azt mondta, hogy a, a közös valutát politikailag is alá kell támasztani. Az egyik alapjának az lehet, hogyha hogy nem csak megfogalmazzuk a stabilitási paktumot, hanem be is tartjuk. Nem tudom, hogy a francia partner készen áll-e arra, hogy emellett kiálljon, és tettekkel és emelé álljon, hiszen a múltban már számos ö, megsértésének lehetünk tanulni. Aztán lesz-e európai gazdasági kormányzás, vagy elég önök szerint az is, hogyha az együttműködés, a kooperáció megvalósul az unión belül. És utolsó előtti kérdés, Németországban, Franciaországban nagyon sokszor láthatok Merkel, Sárközi ö, találkoztak, lehet, hogy most megint Davosban együtt ülnek, és ö, megpróbáltak vezető funkciót betölteni. Ők, önök ugye két különböző pártot képviselnek, képviselnek. Önök is úgy gondolják, hogy ez, e, ez szükséges, vagy pedig e, e, és muszáj kezdeményezni, vagy ez csak egy baráti gesztus. Aztán a spekulációk kérdése. Nagyon a Jerome Kerviel könyve, tudják, ugye ő az, aki a, egy óriási válságot vezetett be egy nagy francia banknál, és ő tulajdonképpen megindokolja ezt. Azt mondja, hogy sok mindent tett, de hát az ő felettesei ezt nem ellenőrizték, motiválták őket arra, hogy nagy pénzeket keresek, nem akadályozták meg ezeket a szintézkedéseket. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog. Mi történik önöknél a nagy bankoknál? Ellenőrzésekre kerül, odafigyelnek arra, hogy a kereskedők lehetőségeit korlátozzák, tehát, hogy ne csak érdekes legyen ez a könyv, benfedes információkkal szolgál, hanem hogy valóban változásokhoz is vezete ez. Köszönöm. Először mégiscsak lehetőséget adnék a válaszra, hiszen Thomas már rengeteg kérdést tett föl, és majd utána kap olyasmit szót. Sok, sok-sok kérdés hangzott el. Kerviel úrral kapcsolatban én úgy gondolom, én az ellenzéki pártot képviselem Franciaországban, és a politikai pályafutásom során e, igen e, élesen kiálltam a banki világ ellen, pedig eredetileg a pályafutásomat ott kezdtem, ezért, talán pont azért, mert jobban ismerem ezt a szakterületet, mint más, de valóban úgy gondolom, hogy a francia bankok a legellenőrzöttebb bankok szinte Európában. Miért? Mert ez egy régi hagyomány már 1945 óta csak állami felhatalmazással lehet a hittel ő, ő, tevékenységet foga, ő, végezni, magán vagy állami ágazat, most már szinte csak magánszektor, de a bankfelügyeleti ellenőrzés óriási felügyelet mellett történik. 5 milliárd euróról döntött Kerviel úr, és én az igazság az, hogy kritikával élek szinte minden héten, Brüsszelben vagyok most, nem akarok köpenyeget forgatni, de a válság Franciaországban leginkább a bankokat érintette, viszont mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól lenne nőzött barkokról van szó Franciaországban. Merkel asszony és Sárközi úr viszonya, no hát Mitterrand és Kohl urak viszonyához képest azt kell, hogy mondjam, hogy vannak azért Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt párosítást is ismerjük, itt személyiségek és konjunkturális ö, dolgok is ö, nyomnak alatba, nem feltétlenül csak a személyiség, egyéniség és affinitások kérdése ez. Úgyhogy Franciaország és Németország között úgy gondolom, és mi tudjuk is, és néha bosszant is minket, bosszantjuk is mi a többi Európai Uniós országot, hogy mindig megvitatjuk, meg újra megvitatjuk a francia-német pár úgymond házas pár kérdését. Az öreg párok ö, élete sosem egyszerű, de hát igen, ha ez alapján ítéljük meg, hogy páre egy pár, igen. Ö, Sarkozy úr és Merkel asszony egy igazi öreg házas pár. A nagy probléma ennek a gazdasági kormányzásnak szerintem a nagy problémája az, hogy most visszatérek az előző kérdése, valóban a az egyhangúságom, az egyhangú hogy egyhangúan szólunk, igen, de demokratikus konszenzus alapján kell ezt tennünk, nem technokrataként kell kimondanunk Brüsszelben azt, hogy hú, most egyhangúan szólunk, és egyhangot hallatunk. Nem, nem, ez itt a fő téma, hanem most, hogy a, az irányítás konvergenciája, amikor közös devizával élünk, hát ez, ez, ez már túlmegy a politikai családok törésvonalain. A stabilitási paktum. Én mindig is. Nagyon eltűnődtem azon, hogy mennyire alkalmas ez, mert mindig mondtam, hogy ha probléma beüt, akkor senki nem fogja tiszteletben tartani a paktumot. akár jobb, vagy akár baloldali demokratikus kormányokról szóljunk, és egy kormány sem fogja azt mondani, hogy a, a népet azért fogja sanyargatni, mert a paktumban az le vagyon írva. Nem, ez nem így működik. Ez esetleg az autokrata egyeduralmi rendszerekben így van, de, de a demokráciában nincs így. Úgyhogy úgy kell meghatároznunk a paktumot, hogy az tiszteletbe lehessen tartani. Amikor azt mondjuk, hogy az adóság 60%-a a GDP-nek, miért 60? Miért nem 50? Miért nem 80? Japán 160-nál tart. Liban 200-250 Japánban, nem tudjuk. Miért a lényeg, hogy a szabályokat, amikor meghatározzuk, azokat nem szabad túl mereven meghatároznunk, mert egyszerűen nem fogjuk tudni őket betartani. Ez így történt Franciaországban sokkal inkább, mint Németországban, de Németországgal is megtörténhet. Lekopogom, remélem, hogy újra nem történik meg, de nem kell azt gondolni, hogy mi Franciaországban vitát folytattunk erről, hiszen mi mindketten sem értünk egyet mindebben, de most az alkotmányba be kell írni azt, mint Németországban, hogy bizonyos határt nem léphetünk át? Nem. Én nem, nem hiszem, mert ez nem lesz ellenálló képes. Ez a kitétel. Mi a valóság? A valóság az az, hogy tíz évre előre nem fogjuk tudni meghatározni, hogy milyen szabályokat tartunk be. Az alkotmányos szabályokat be kell tartani, mert közösen élünk, együtt, egy helyen, demokráciában. Mi a stabilitási paktum mellett vagyunk, a gazdasági kormányzás mellett is letesszük a, a voksunkat, viszont amikor a gazdasági helyzet igen válságos lesz, akkor majd meglátják, hogy a kormányok nem fogják tiszteletben tartani a paktumokat, és lehet, hogy ha valamelyik, amelyik tiszteletben tartotta, bedől, utána majd egy olyan dől be már kormány, amelyik nem tartotta tiszteletben. Thank you very much and thank you for... Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm az előadásokat, nagyon érdekes volt, különösen az utolsó része. Én egy kis országot képviselek az eurozónán kívül, és hát nagyon szeretném, ha az országom mi hamarabb csatlakozhatna az eurózónához, de az utolsó megjegyzései nem igazán meggyőzők a polgárok számára nálunk otthon, ugyanis amikor népszavazás volt, akkor pontosan ezt mondták, a nagy országok nem fogják betartani a stabilitási és növekedési paktumot, ne csatlakozatok, mert abból nagy zűrzavar lesz még. Éppen ezért ö, azt mondanám, hogy a Önök ugye tapasztalt politikusok, és a jelentésükben azt mondják, ott voltak, amikor az euró megszületett, bevezetésre került, amikor elindult, és most ö, megélték a válságot is. Gondolják, hogy Franciaország, és hát önök személyesen ö, tartoznak valamilyen felelősséggel azért, ami történt Európában. Szóval itt nem csak ö, piaci hibákról van szó, hanem a politika hibájáról, illetve arról, hogy ez a politika sikertelen, és a politikusok hibájáról szól. Amikor két hete Portugáliában jártunk, akkor Portugáliában azt mondták, hogy igen, belátják, hogy voltak hibák, Spanyolországban egy nappal később azt mondták, hogy hát nem, nem, nem, nem, mi nem csináltunk semmi hibát. A hibák azok azok máshol születtek a subprime crisis keretében, a hitelválság eredményezte azt, szóval én nem akarok offenzív lenni, és nem is akarok senkit sértegetni, de ha úgy akarjuk, hogy Európa hosszú távon működjön, 27 tagállammal, úgyhogy mind a, 20, mind a 27 tagállam legyen az eurozónában, ez fontos, akkor bizony tanulni kell, és meg kell tanulni betartani a szabályokat. Ha nem vagyunk hajlandók erre, és hogyha butaságoknak tartjuk a szabályokat, vagy túl szigorúnak, hát akkor nem gondolom azt, hogy erőtetni kellene ezeket a szabályokat és szeretném a véleményüket hallani erről. A másik kérdésem, hogy jól értettem, amikor azt mondták, hogy mindenképpen ö, szerették volna ö, elkerülni a nagy frekvenciájú ö, kereskedelmet, és ugyanez jelentkezik a short sellingra, a sortolásra, mert ez is politikai kérdés, különösen Németország és Franciaország között és néhány kollega szeretnének egy bent short sellinget, szóval jó a short selling a piacoknak, még a high frequency, tehát magas frekvenciával, vagy szóval a fogyasztó információk szempontjából én azt mondanám, szóval, hogy tudják, én liberális vagyok, ezt csak úgy információként hozzáteszem. Grazie Presidente. Io penso che sia del tutto giustificata l'attenzione che da qualche, da qualche tempo si ha. Úgy gondolom, hogy a világ pénzügyi piacszerkes belső szabályra irányul a figyelem, és úgy gondolom, hogy ez jogos is. De hogyan lehetne leginkább sikeresen segíteni ezt az ágazatot? Nagy aggodalomra ad okot számomra, hogy talán ez a figyelem nem fog új szabályokhoz vezetni. Úgy gondolom, hogy a politikai szempontokat sem szabad e, kizárni, ez nagy hiba lenne, ha ezeket nem vennénk figyelembe. És lennének még kérdéseim is. hogyha az egységes valótával kapcsolatos problémákat megvizsgáljuk itt Európába és megnézzük például a négyes javaslatot, akkor teljes mértékben érthető, hogy agályaink vannak, és hát ö, osztozunk is mindezekben az agályokban. De védelmére kelhetünk e az egységes valutának most? Nem lett volna jobb, hogyha előre, és nem megvárnánk azt, hogy problémák merüljenek fel, hanem, hanem előre gondoskodnénk erről, és akkor politikailag is megerősödne Európa, és a gazdaságnak is javára válna, az, és inkább a divergenciára, nem pedig a konvergenciára kellene hangsúlyt fektetnünk. Ugye pervens kérdésére hallottuk a választ a tranzakciós adóval kapcsolatban. Ott, ahol ezt a, a, a, minél inkább javasolják ezt az adót, vagy bevezetéshez kerül, ott annál nagyobb lehet akár a negatív hatása is ennek a pénzügyi piacokra. Nem lehet ö, egy országban bevezetni ezt, talán uniós szinten kellene ezt bevezetni. Itt az ideje, hogy a költségvetést egységesebbé tegyük uniós szerte, hogy a válság idején ez megerősítsük. Tehát az egyes országokban ö, vannak még források, de lehet, hogy ez csak illúzió. Kidolgoztuk a 2020-as stratégiát, de semmiféle autonómiával, önállósággal nem rendelkezünk a saját költségvetésünkre nézve, és nincsenek rugalmas források, amelyekkel élhetnénk probléma eset. Ugye mindez papíron ki van dolgozott, ez csak papír. Az egységes valuta talán nem elég nagy, de Európa mégiscsak elég nagy eh, hivatkozási keret, úgy gondolom. nagy kár lenne, hogyha vitát folytatnánk erről, aztán végül semmiről sem születne döntés. Erre inkább felhevült a vita néhány területen, de gyakorlatban semmi sem történt. Beszélünk ugye az euró kötvényekről, beszélünk a tranzakciós adóról, az államadóságról, mindezekről beszélünk, és, és néhány hónappal ezelőtt ebben a parlamentben és máshol is haladtunk előtt, de most már jobban felgyorsultak az események, és sokan már nem is nyitottak az újabb elképzelésekre. Most már nemzetek feletti, nemzetközi felügyeletről beszélünk. És most ugye a meghívott vendégeikről és mindezekről a témákról folytatunk vitát és itt is a felülvizsgálat, az ellenőrzés erősítésre beszélünk, de amikor a gyakorlati megvalósításról van szó, akkor hirtelen beáll a csönd. Úgy gondolom, hogy nyitottnak kellene mindenkinek arra, hogy új szempontokat is bevezessünk. Hát jelenleg azzal a nehézséggel küzdünk, hogy ugye az első nagy válság már is mindent a feje tetejére állított, és beállt egy nagy szünet, és kis országok számára az a fontos, hogy őket se anyagolják el. De hogyha megnézzük, hogy a válság milyen spirális ö, irányt vált, akkor azt láthatjuk, hogy lesznek olyan európai tagállamok, amelyeknek már idég sem lesz a szükséges lépések megtételére. És végül, ahelyett, hogy a ló átugorná az akadályt, meg fog bokrokosodni, és le fogja dobni lovasát a hátára. Mind a kettőn megválaszolunk, mert bizonyos válaszainkban egyetértünk, majd másokban ellentétes vélemény képviselünk. Kicsit meg az, hogy felelősek vagyunk-e, mit úrnak válaszolnék meg, hogy felelősek vagyunk-e a pénzügyi válság kialakulásáért. Igen, vannak olyan politikusok, akik felelősek, de ezek azok, akik évek óta azt magyarázták nekünk, hogy deregularizáljunk. Kevésbé érzem magam bűnösnek, mint mások, mert ez soha nem volt az én arcpoétikám. Amikor, ugye, a Stiglaktot cigilaknak véget vetettünk, akkor azt mondták sokan, hogy minél kevesebb a szabály, annál inkább ki fog, egyenlős, ki fog egyenlítődni az a piaci világ. Hát ez nem egészen így van. A kiegyenlítődés nem történik meg. Csak a drága válságok után, súlyos válságok után, és Kik nyúlnak a zsebükbe? A nép, a lakosság, nem a piaci szereplők. Nem mondtam azt, hogy a szabályokat nem kell betartani, hanem azt mondtam, hogy a demokratikus rendszerekben nem kell olyan szabályokat ö, előírni, amelyeket tudjuk, hogy válságos időkben mm, nem fognak betartani. Igen, szabályokra szükség van, de bizonyos rugalmas szabályokra van szükség, amikor rendkívüli helyzetekben egy-egy kormánynak lehetőséget kell tudnunk biztosítani arra, hogy a mm, rugalmas szabályokkal rugalmasan bánjon. Koferáti kolléga kérdésére nem akarom hogy félreértés történjen. Én a pénzügyi ügyletek megadóztatásáért vagyok, hiszen 2001-ben már a nemzetgyűlésben megszavaztattam Franciaországban, de Engem ez politikai aspektusból érdekel, mert forrást képezhetünk vele vagy az európai költségvetés támogatására, vagy a nemzetközi gazdasági fejlesztés elősegítésére. Hogy ne a pénzügyi szabályozásba pumpáljuk ezt az összeget, mert ez nem egy csodaszer, amelyen keresztül majd az offshore platformokat, a dark poolokat, az internalizált platformokat meg tudjuk szüntetni hiszen számos ügyletet úgy adóztatunk meg, hogy ezek az internalizált platformokon kívül történnek, bonyolódnak, és itt ez már egy politikai kérdés is, nem csak gazdaságpolitikai megfontolás. Kollégám bizonyára nem mindenben osztja a véleményemet, úgyhogy most megadom neki a szót. Ami a gazdaságok helyzetét illeti, Henri Emmanuelitől eltérő vélemény képviselek, én úgy gondolom, hogy nem csak a politikusok felelnek a hibákért, hanem a népek egésze is felel. Mert hitelből éltünk évek hosszú során keresztül túl sokáig. Még akkor is, hogyha gazdag egy állam, nem lehet úgy felfogni, hogy többet keres, vagy többet költ az ember, mint amennyit keres. Ez így van. Franciaországban is államadóság, államháztartási hiány létezik. Na most 75% vagy 85% vagy 100% vagy 30% lesz a GDP arányos eladósodottság. Erről lehet vitázni évekig, de igenis az államháztartásokat mindenképpen rendbe kell tenni az EU-ban, de olyan országokban is, amelyek az EU-n kívüliek, és itt az USA-ra gondolok. Világos, hogy ma az USA egy olyan helyzetben van, amely Európában elviselhetetlen lenne, ez világos. Ha ebből indulunk ki, akkor józan észre kell elemeznünk a dolgokat. Nem kell csak kizárólagosan a stabilitási paktumot alkalmazni, hanem el lehet képzelni, hogy vannak hasznos deficitek és adóságállományok, hosszú távon a gazdaságfejlesztés, beruházás élénkítés szempontjából, de nem lehet deficit és eladósodottság szintjén folyamatosan fenntartani ezt a helyzetet. Igenis előbb az saját házunk táján kell sepregetni azelőtt, majd utána hatékonyan kitekinteni országainkon túra is. Ami a bankok kérdését illeti, Kerviel példájával érvelve. A francia nemzetgyűlésben, a pénzügyi szakbizottságban két évvel ezelőtt bank elnököket hallgattunk meg, hogy milyen következményekkel jár a válság a bankokra. Igen, aggályosnak találtunk egy megállapítást. Ezen bankvezetők azt mondták nekünk a meghallgatásakor, őszintén mondom, azt mondták, ó, hát tudják, ami az én tőzsdei termemben történik, mit, mit, én ahhoz nem tudok mit szólni. Olyan matematikusokkal dolgozunk, akik 15 éve kiváló matematikai ö, ö, szoftvereket dolgoztak ki, de nem tudom ellenőrizni, nem, hogy ezek veszélyesek vagy hasznosak. Nagyszerű jövedelmeket ö, generálnak, de nem tudjuk ellenőrizni azokat. Úgyhogy jó lenne, hogyha bizonyos ilyen technikai berendezéseket, például a, az algoritmikus vagy e, nagy frekvenciájú kereskedések ügyleteit e, betiltanánk, mert spekuláció táptalaját képezhetik, és jelentős instabilitáshoz vezethetnek a pénzügyi válságok, e, rendszer válságok kialakulásakor. Ami az adót illeti, megint csak, még mindig azt mondjuk, hogy hát ne a saját lábunkba lőjünk, mert hát mi egyedül nem mutathatunk példát, nem lehetünk példaértékűek, csak mi. Hogyha mi jóformán a saját gazdasági szereplőink alatt ássuk a, a sírt, őket lökjük bele, akkor ezzel nem lépünk elő. A francia államfő is elmondta múlt hétfőn, hogy példaértékűnek kell lenni, de legalább európai téren kell példaértékűnek lenni. Ha mi e meg tudunk állapodni európai szinten abban, hogy az adót létrehozzuk, akkor már elég erőteljes sem lépünk föl nemzetközi téren, hogy meggyőzzünk másokat. Úgy gondolom, hogy saját magunkban nem kell kételkednünk. Néha felvetik azt a gondolatot, hogy a világ az igazából, egy francia ö, újságban egy karikatúrát láttam, hogy a világ az a G2-ből áll, a kínaiak egyik oldalon, az amerikaiak meg a másik oldalon. Ha mi Európában valóban kéz a kézben erősen összefogunk, akkor igenis fel tudunk lépni a G2-k ellen. Nem szabad saját képességeinket megkérdőjeleznünk, hogy mire vagyunk képesek a világ színterén. Igenis, bizonyos témákban meg kell állapodnunk, akkor létezhetünk, egy olyan utat határozhatunk meg, amelyen az Egyesült Európa indulhat el. Ez az én véleményem. Amikor konvergenciáról beszélünk, nem vagyok biztos abban, hogy tényleg, és akkor most Emanueli úr ö, mögé állok, tehát, hogy ami az én politikai családomat illeti, nem feltétlenül érnem be az alkotmányunkba az államháztartás stabilitását. Nem hiszem, hogy igazából ez szükséges lenne, mert bizonyos szabad mozgástérre szükségünk van, de az igaz, hogy az államháztartást rendbe kell tennünk Franciaországban, én nem kritizálok senki más, és ez alapvető fontossággal bír, ha jövőben valódi gazdasági versenyképességet akarunk elérni. Az egyik handicap pontosan az, hogy eltérő a 27 európai tagállamban a helyzet, és az euróövezetben és az adópolitikában, gazdaságpolitikában, a társadalmi, ö, szociális szabályok terén is nagyok az eltérések. Nem tudunk ugyanazon irányba, ugyanazon ütemben elindulni, hogyha az, a tagállami helyzetek oly módon eltérőek, amennyire most ezt tudjuk, hogy így van. Konvergálnunk kell. Jelenleg francia és német szinten adókonvergenciát próbálunk kidolgozni. Nagyszerű lenne, hogyha mások is a saját játékszabályaink alapján járnának el és támogatnának minket. Ami az Európai Hitelminősítő Ügynökség felállítását illeti, nem tudom, hogy ez -e a meg, az ideális meg oldás, mert azt mondanák, ó, megértettük, Európának lesz egy saját hitelminősítő ügynöksége, hogy saját magának jó jegyeket, jó minősítést adjon. Nem, ezt a kockázatot el kell kerülnünk van egy olyan nagy hitelminősítő ügynökség, amely nem amerikai és angol száz um, tőkéből uh, uh, él, francia uh, hitelminősítő ügynökségről van szó, azt kell elkerülnünk, hogy az összeférhetetlenséget elkerüljük. Mármint, hogy ez, ezt kell megtennünk, hogy az összeférhetetlenségre ne kerüljön sor. A magán ö, ö, piaci szereplők szintjén. Remélem minden kérdésre megválaszoltam, amennyire lehet dióhéjban kívántam ezt megtenni. Nem? Und uh... Most Gál Ildikó. Úr, köszönöm szépen ezt a nagyszerű tanulmányt, aminek later. Okay. Um, thank you. Um, thank you for your very uh, interesting and vivid uh, presentation. Köszönöm a nagyon érdekes prezentációt, a dolog lényegéről szólt, és egy rendkívül érdekes, tanulságos volt. Én azt szeretném kérni, hogy a globális governance-ről a G20-ak keretében is beszéljenek, hogyan lehet azt kialakítani, van-e valami elképzelés erre, ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Kapcsolódnék az előző kérdéshez, hogyha lehet, és két megjegyzésem lenne az előadással kapcsolatosan. Volt egy olyan mondat, hogy az egyhangon szólás, nem egyenlő az egyhangúsággal. mélyen egyetértek ezzel a kijelentéssel. szeretném megkérdezni az előadókat hogy mégis mi a véleményük arról hogy eh, manapság még mindig az európai unió gazdaságpolitikai irányvonala fő irányvonala az imf által is támogatott megszortásokra épülő gazdaságpolitika. ez eh, elegendő lesz abból a válságból történő kilábalásra amiről önök is azt mondják és egyetértek ezzel a megállaptással hogy a válságnak nincs vége. E, nincs vége mert hogy ez a pénzpiac benne a spekulatv pénzpiac és a reálgazdaság rendkvül módon eltérő pályán fut és jelentős rés van a két pálya között vagyis a pénzpiacnak nincs sok köze a reálgazdasághoz. mégis meg kell kérdeznem hogy nem gondolják e hogy pontosan a, bármilyen mértékben is megállaptott stabilitási és növekedési paktum elemei nek a fellaztása vezetett oda hogy ez a válság kialakulhatott benne például az egyre növekvőbb államadósságok. most jelenleg ott állunk hogy óriási és finanszírozhatatlan sok esetben finanszírozhatatlan államadósságok vannak ami teret ad a spekulációnak de az én véleményem az hogy ez a spekuláció eltérően jelenik meg a gazdaságilag gyengébb tagállamok esetén és az erős tagállamok esetén. azon tagállamok amelyek gyengék de az eurózónának a tagjai azoknak a spekulatv támadása hatással van az euróra is gy összességében az egész európai unió gazdaságát befolyásolhatja egyetértek azzal hogy szükség van hitelminőstő intézetre nem tudom hogy az európai szintű kell hogy ez legyen ez nem az én asztalom de tökéletesen el tudják látni a nemzeti állami számvevőszékek az államadósságoknak a hitelminőstését. végül egy utolsó kérdésem a pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozik nagyon sok vitát hallottam már azt is látom hogy sok tanulmány nem készült el kellő időben ami a pénzügyi tranzakciós adót megalapozhatta volna. én azzal értek egyet hogy az európai uniónál történő bevezetés inkább veszélyeket hord magában hacsak az nem előny ha a bevételi oldala nőni fog de kérdés az természetesen hogy milyen áron. de a kérdésem nem ehhez kapcsolódik hanem a szabályozás részéhez. elegendőnek látják e önök mindazt a szabályozást ami érvényben van és aminek a betartatása az európai unión belül eddig sikerült a spekulatv pénzügyi tranzakciók oldalán a dark pool oldalán vagy a egyéb pénzügyi szabályozási oldalon. köszönöm szépen! Voilà. Oui. je, je vais laisser euh, M. donner son point de vue, mais kollégám is megadja majd a véleményét, de az az érzésem, hogy egy picit a vitában is elcsúszunk. Miért? Mert most nem mondhatjuk azt, hogy a pénzügyi válságot az euró válsága váltotta ki. Nem, nem az euróba vetett bizalom válság robbantotta ki a válságot, hanem a subprime válság és aztán a banki likviditások, tehát a magánpiaci szereplők vannak igazából, akikre rá újjal kell mutatnunk. Aztán, ez volt az első idős. Aztán az államok a magán szereplőket kisegítették, és óriási módon ezzel az adósságállományokat megnövelték, hogy megsegítsék a pénzügyi ágazatot. De azt nem mondhatjuk, hogy az euró elnye benye, amelyik miatt kialakult a válság. Az eurónak ma problémája van. De ez így van, de a dollárral sokkal nagyobb problémák vannak szerintem, mint az euróval. Az Egyesült Államok sokkal eladósodottabb, mint az európai országok. Az amerikai adósság állam adósságot igazából az amerikai központi bank finanszírozza. Mi másként döntöttünk, ugye, amikor az eurót létrehoztuk, a Központi Európai Banknak megtiltattuk, hogy az államadóságokat felvásárolja még a szerződésben ugye ezt le, lefektettük, a központi bank azért mégis megtette, amikor a válság igazán begyűrűzött. Véleményem szerint nem eléggé világosan és közvetlenül tette ezt a központi bank, ezért a pénzügyi piacok nem látták a világos üzenetet, és nem reagáltak úgy, ahogy mi szerettük volna. Tehát az államháztartási adósságot hogyan kezeljük a jövőben, ez egy nagy kérdés ez végül is az euró kötvények körüli vitáról szól, az eurobondokról. Én személy szerint támogatom az eurobondok gondolatát, de hogy hogy szervezzük meg, ez egy vita, bizonyos belépési, kötelezettségi rendszerekre van szükségünk. Én támogatom már régóta az eurobondokat, mert ez az egyetlen módja annak, hogy az euróból valódi nemzetközi valutát csináljunk. Ma vannak olyan struktúrális kreditorok, akik biztos, hogy szeretnék a kihelyezett pénzeiket diverzifikálni, és az amerikai befektetések helyett inkább euróbondokba fektetnének be. És ezen a befektetésen keresztül is lehetőség lenne egy valódi nemzetközi valutát kreálnunk az euróból, ami még ma nincs így. A gazdaságban igen furcsa dolgok történnek. Emlékszem, amikor a válság leginkább sújtotta Európát, a bankárok, a, a, a befektetők mind-mind állam, állam papírokat kerestek, alba akartak befektetni, és azt mondtam, hál' Istennek, hogy deficitet kreálunk, mert akkor egyáltalán az államkistár hogy csinálná hogy ő fenntartsa a rendszert. Feketén és fehéren is lehet látni itt a dolgot, de jó magam, igen nehezen tudom megemészteni azt a gondolatot, hogy a válság eh, lenne felelős, a, mármint az euró lenne felelős a válság kirobbanásáért. Most eh, valahol egy válság mellékhatásait eh, szenvedi meg az euró a deficit kérdése az egy komoly politikai vita tárgyát képezi minden demokrációban. Több vagy kevesebb hiányra van -e szükségünk. Azt tudjuk, hogy mindenki túlköltekezett, többet költött, mint amennyi bevétele volt. Franciaországban a strukturális deficit 45-50 milliárd euró. Ez a 2000 óta megszüntetett a fiskális bevételekkel egyezik 300 milliárd eurós bevételtől estünk el a fiskális adó bevételek eltörlésével 2000 óta, de a kiadásokat sajnos nem tudtuk ilyen ütemben rendezni, ezért növelni, ezért azt kell mondjuk, hogy rosszul osztottuk el a bevételeinket. Franciaországról beszélek, ez egy komoly demokratikus vita tárgyát képezi, úgyhogy most itt a tisztelt házban erre különösebben nem térnék már ki. Én magam is röviden, tisztelt elnök úr. Ami a válságot illeti, hogy vége van-e a válságnak? A gazdaság terén a dolgok javulnak, azt látjuk. A GDP fokozódik lassan, sajnos túl lassan, de mégiscsak munkahelyeket sikerült teremteni. A pénzügyi válságnak még nincs vége. A három javaslatban, első javaslatban, amelyet megfogalmazunk, kihangsúlyozzuk, hogy mennyire nagy fáziskülönbség van a likviditások között, amelyet találunk a világban, és a GDP valósága között. 12-szer több likviditás, készpénz közlekedik kinn a világban, mint a GDP növekedése az egyes országokban. Most, amikor a likviditásokból vissza kellene vennünk, hogy valahol a spekulációt is ö, megzabolázzuk, ehelyett, Ari Emanuel is elmondta, a bankok között még mindig bizalomválság van, egymásnak nem adnak kölcsön, mert félnek, hogy toxik asszetek kerülnek be a saját pénzrendszerükbe. Úgyhogy megint csak további likviditásokat kreálnak, paradox helyzet állt elő. Tudja mindenki, hogy a forgalomban lévő likviditások mennyiségén csökkenteni kellene, de mégis pumpáljuk a likviditást a gazdaságba, mert azzal öntözzük, úgymond, a gazdasági rendszereket. Tehát a válságból még nem láboltunk ki. Igen, szerényen szólnék. Emmanueli úr nem a francia államfő, én pedig nem vagyok francia miniszterelnök, ezt mindketten sajnáljuk, de az ő nevükben nem válaszolhatunk önöknek most, viszont a francia nemzetgyűlés 28 másik kollégájával megpróbáltunk a spekulációs mechanizmusokra és azok negatív következményeire választ találni, az állampolgáraink ö, ö, szolgálatára tettük ezt. Amikor mi elgondolkodunk nagyon kedvesen arról, hogy a világszintű gazdaság egy kormányzás hogyan valósulhat meg, francia politikusként válaszokkal élhetünk, de ezek nem egyetemes érvényű válaszok lesznek. Ha sikerülne elérnünk, hogy az önök szakbizottságának elnök úr néhány javaslatát és a mi francia nemzetgyűlési javaslatainkat az EU szintjén lehetne alkalmazni, meg a világ szintjén, és akkor már óriási lépést tennénk előre a világszintű gazdaság és pénzügyi kormányzás felé. Köszönöm szépen, talán lezárásképpen én is szólhatok egy-két szót és talán két-három kérdést is feltennék az előadóknak. Ugye a mi bizottságunk vizsgálati tárgya szélesebb. Mi nem csak a spekulációval foglalkoztunk, a pénzügyi válsággal szűken, hanem a, a válság a pénzügyi piaci vetületén kívüli területével is foglalkozni kívántunk. Manelli természetesen Egyetértek önnel abban, hogy az amerikai ingatlanpiacon a másodlagos jelzálog kölcsönök kapcsán alakult ez ki, de hát politikai hibákat is elkövettek, hiszen az, hogy az Egyesült Államok azt mondta, hogy minden polgárnak legyen saját háza vagy lakása, és hogy ugyanakkor pedig a hiteleket aránytalanul nagy arányban és szakmailag indokolatlanul osztották ki, illetve az, értékes, az értékpapírosítás, illetve az ellenőrző hatóságoknak a kudarca Amerikában és Európában is, mindezek hozzájárultak ehhez a válsághoz, és hát nagyon helytelen ösztönzőket állítottak a, a bankok dolgozói elé és a jutatási rendszerekben és hát a spekuláció kihatására sem felkezdhetünk meg, az államadóságokra gondolok, akár csak Görögország vagy másra, és hát az eredmény mindenhol az volt, meglepő módon, hogy, hogy a spekuláció szinte semmit sem változtatott mindezen. Ez egy nagyon meglepő fordulat és eredmény volt. Nem felkezhetünk meg arról sem, hogy az euró semmiképpen sem lehet a válság oka, ez világos, ebben egyetértünk, de nem feledkezhetünk meg arra, hogy az Eurózóna néhány tagja éveken keresztül abszolút felelősségmentes politikát folytatott a pénzügyek. Tehát Görögországban folyamatosan növekedtek a bérek 5,5%-kal, sokkal nagyobb arányban, mint ahogy a, a termelékenység nőtt. A a versenyképesség, a termelékenység nem növekedett olyan arányban, amelyet indokolta volna, és hát ez automatikusan válságba, katasztrofába vezetett. Ennek semmi köze az eurozónához, semmi köze a spekuláció. Term- természetesen az a tény, hogy Görögországban a szociális partnerek olyan megállapodásokat kötöttek, amelyeket a gazdasági adatok nem támasztottak alá. Ott volt a pénz, tehát finanszírozni tudták ezeket az elképzeléseket. Ez igaz, hogy a bankok finanszírozták ezt a görög hozzáállást, de hát a, a francia és német bankokról is szó van itt. De most láthatjuk, hogy nagyon elkötelezettek a bankok, hogy a portugál, spanyol vagy a görög állam adósságait vissza tudják fizetni ezek az államok. Ugye itt valóban ö, szükség van a szerkezet átalakításra, fűnyírő elvel bevezetett ö, ö, lefaragásokra. De hát tudjuk, hogy a polgárok egyre inkább elfordulnak Európától. Már nem annyira Európa Európa barátok, Európa pártiak, mint korábban voltak, nincsenek meggyőzhető arról, hogy Európa jelenti a jövőjüket. Ez egy nagyon veszélyes ö, alakulása a dolgoknak, hiszen ez az alapját képezheti annak, hogy ismét csak ö, ö, az újra a nemzeti gondolkodás áll majd a középpontban, amelyet már, amelyen már túlléptünk. Tehát mit tehetünk azért, hogy a polgárok azonosuljanak az Európai Unióval, hogy javítsuk ezt az azonosulást? A második kérdés pedig ugye arra vonatkozik, hogy mindannyian tudjuk, hogy növekedésre van szükség a jövőben, de szabályozás nélkül ezt nem fogjuk elérni, mindenképpen vállalkozásbarát feltételeket, környezetet kell teremteni, mert ugye szükségünk van növekedésre, a növekedés nélkül nem fogunk tudni megszabadulni az adósságainktól, növekedés nélkül nem lesznek forrásaink arra, hogy a jövőbe fektessünk be és hát hogyha a jövőre nem gondolunk, akkor 10-20 év már, akkor már G3, G4, G5-ben nem fogunk részt venni Kína, India, Brazília és az Egyesült Államok mellett labdába se fogunk rugni. Tehát mit kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a, azt, hogy legalábbis a jövőbe be tudjunk fektetni, hogy ezek a források rendelkezésünkre álljanak. Azt hiszem megint külön adjuk a választ Nos, hát lehet, hogy lesznek közös gondolataink, de ami engem illet, a válságra hadd térjek még vissza. Ez a pénzügyi válság egy olyan hitelpolitikának köszönhető, amely felelőség felelőtlen volt a subprime-ok szintjén, másrészt pedig a gazdasági szereplők felelőtlenségéből és bátorításából fakad, nem az amerikai, a francia vagy német államok mondták, hoho, adjuk csak a hiteleket mindenkinek. Nem így volt, persze, hogy nem feltétlenül osztja mindenki a véleményemet, de szerintem a hozzáadott érték elosztása a részvényesek és a brókerek között valahol um, mindenképpen tudtuk, hogy az újraelosztásnál robbanni fog a, a, a rendszer, ez volt egy gyenge pontja az díjazások és egyebek szintjén. Nem az euróban keresendő az eredeti hiba. Az euróval a helyzet más. Amikor az euróvezetbe beléptek egyes tagállamok, különböző fejlesztési, fejlődési szintekről tették meg ezt, és az a szociális és fiskális eltérések is óriásiak voltak az egységes piacon belül, ami viszont a szociális dömpinget illeti, miért? Miért történt ez? Azért, mert a bővítés nem úgy történt, ahogy az első bővítés. Az első bővítés Spanyolország a Portugáliával hosszú eh, szint emelési időszak után történt. A második fázisban, második szakaszban már az új tagországoknak a konvergencia előkészítésére, segítésére kiosztottuk. Aztán mit mondtuk? Hát mindenki próbáljon a saját előnyeiből vagy pozitív gondolataiból előnyt kovácsolni, és ebből alakult ki a szociális dömping az euróvezetem belül. Kételjem nincs afelől, hogy Sok mindent olvasunk mostanában arról, hogy felrobban-e majd a rendszer, vége lesz a rendszernek. A legnehezebb időn túl vagyunk, nagyon remélem, és bízom még mindig abban, hogy az európai országok képesek lesznek megküzdeni a helyzettel. Elnök úr, a növekedésre rákérdezett. Valóban az adósságunkat csak akkor tudjuk visszafizetni, hogyha a növekedési pályára újra rálépünk. A deficitünket hogy tudjuk úgy csökkenteni, hogyha a növekedést nem tudjuk előmozdítani? Lehetetlen. Vagy olyan politikai költsége lesz ennek, és amikor költségről beszélek, akkor politikai ö, ö, kisiklás, kis, kisiklásra gondolok, olyan szintű ö, kisiklások történnek majd, ahol a már a többségi politikai erők nem vehetnek részt. Ha növekedési pályára akarunk lépni, akkor most már le kell állnunk. Amikor közös projektjeink vannak, mindenki egy-két milliós eurón próbál az Iternél, a Galileónál is látjuk, hogy mindenki próbál mm, pár eurót zsebre tenni már, mint hogy saját országának ki, ki erőltetni. De hát akkor hogyan, hogyan visszük előre ezt a növekedési pályát? Csak a kutatáson, fejlesztésen keresztül, a projektek beindításával. Amikor meg aztán zsebbe kell nyúlnunk, akkor senkinek nincs három fillérje, hogy letegye a közös asztalra. Ez, ez lesújtó. Megint csak saját véleményemet mondom el. Nem feltétlenül osztja minden barátom, még a saját politikai csa, csa, csa, családomban sem. Európa valahol, úgy látom, Koreával ugye tárgyal a szabad kereskedelmi megállapodásra 30 millió nép lakos Koreában, nálunk 500 millió. És ugye a koreai autóknak megnyitjuk a piaci lehetőséget Európában. Miért? Még saját gépjármű ágazatunknak akarjuk a sírját jobban megásni? Nem. Ugyanez a helyzet Kanadával. Kanada, a, aztán Mexikó, Egyesült Államok? Nem. Nem vagyok én protekcionista, mert úgy gondolom, hogy a protekcionizmus az most már egy lépés lenne hátrafelé a történelemben, de hogy Európa nem képes megvédeni saját ipari ágazatait, és nem képes kiállni amellett, hogy amikor 50%-a az adott ö, ipar ágazatnak ö, Európában beteg, akkor le kell állni? Nem. Továbbra is még inkább ezt tesszük, nyitjuk meg az ajtót, lázasan megpróbáljuk azt mondani a világnak, hogy mm, itt van, tessék, ajándék. Persze, bizonyosan bizonyos politikusoknak ez örömére szolgál, de vannak olyan nagy vállalatok, néhány nagy vállalat, amely nagyon örül ennek, a kereskedelmi ö, szektor is örül ennek, de aprán, lassan, de biztosan saját iparunkat veszítjük el, és akkor a kutatás és a fejlesztés is e-, elhal a posztindustriális időkben. Azt mondja elnök úr, hogy előre kell lépnünk, igen, de közös projekteket kell kialakítanunk, finanszíroznunk, finanszíroznunk kell a kutatásba, fejlesztésbe, és véget kell vetni annak, hogy mi itt Európában mindenkinek megnyitjuk a kereskedés lehetőségét, mi meg nem kérünk semmilyen ellentételezést. Igen, mi ugyanezt, ö, ö, ugyanezt a következtetést vontuk le. Közös projektekre van szükségünk, és közös közös kötvényeket kell, eurobondokat ki, ki bocsátanunk. Pervons. Ah, köszönöm, Pervons, hogy még 15 másodpercre mm, válaszolhatok én, és elnézést kérek, Henri mondja Mansell úr, de hát én elnök úrra referálnék arra, hogy az imént ő mit mondott, és a kérdőívre is, amelyet megkaptunk, mert a mi jelentésünkben lehet, hogy kicsit úgy nézünk ki, mint akik szabályozni, regulázni akarnak, mintha csendőrök lennénk, de hát nem mi vagyunk az atya ilyennek a gondolatnak, mert úgy gondoljuk, hogy ez az egyetlen reál gazdasági megoldás a jobb működés számára a polgáraink érdekében. Ugyanakkor a valódi téma az hol keresendő? Ott, ahol önelnök úr és Henri Emmanuel is elhelyezte azt, Európa e, eltérő növekedési pályákon mozog nagy konkurenseinkkel szemben. Mit tehetünk mi mind együtt annak érdekében, hogy nem feltétlenül Kína növekedési pályájára álljunk, de legalábbis a mi növekedési rátánk olyanná váljon, hogy egyrészt visszafizessük az adósságállományunkat, másrészt pedig jobb életminőséget biztosítsunk és élet színvonalat a saját polgárainknak. Azon eltűnődhetünk, hogy az Európai Unió egésze hogyan képes ezt megvalósítani a jó adósságállományon keresztül, a rossz adósságállományjal szemben. Annak érdekében, hogy a fejlesztési kapacitást fokozzuk, amelyen keresztül az európai polgárok bárhol is éljenek a 27-ek területén, hogy a lehető leggyorsabban életszínvonalukat, nap mint napi életminőségüket fokozhassák, javíthassák. Köszönöm, Pervans, a szóláshoz való jogot. Pervans Beresz. Több dologra szeretnék reagálni, amely elhangzott. Ami az egyhangúság, az egyhangon szólás kérdését illeti, hogy most túl késő vagy túl koránban, hát nem is tudom. Nem tudom, hogy túl korán van-e, vagy túl későn, de azt tudom, hogy amit most mi teszünk, az túl későn és túl kevés, euh, amit teszünk. A G20-akkal kapcsolatban mi kezünkben a staféta, az EU szintjén, ez komoly gond, hogy nem élünk ezzel a lehetőséggel most. Nem utaltak önökre, mint eltérés, eltérő álláspont. Henri Emmanuel viszont azt mondta, hogy az euróval kapcsolatban eh, demokratikus struktúra nélkül egy hangon, egy, egy hangúsággal nem szólhatunk. Viszont már ma, Mansell úr azt mondja, hogy erőnket kovácsoljuk eh, közössé annak érdekében, hogy a G2-t legyőzhessük, vagy beérjük. Na most, hogy egy kormányközi szinten tegyük-e meg, én nem ezt akartam hallani. Mansell úrtól, úgyhogy még mindig várom a csattanóját. A mai vitánkban megint csak ez az, hogy ezt emellett megyünk el, emellett a kérdés mellett. Nem a spekulációs kérdésről van szó, hanem látjuk, hogy mit teszünk most. Barkácsolunk. Valahogy az euróvezetet megpróbáljuk megmenteni, de barkácsolva tesszük ezt, és nem felelünk meg annak a ö, megállapításnak, hogy az euró övezetben egyensúlytalanságok alakultak ki. Engedjék meg, hogy néhány percben kifejtsem gondolatomat, ha, nem, ha le kell állnom, akkor leállok, de ami a demokratikus struktúrát illeti, hogy előre léphessünk, igen, ezt a kérdést fel kell tennünk, és meg is kell rá válaszolnunk, mert az euróvezet mindenképpen nem felelős a válság kirobbanásáért, de áldozata a válságnak. Áldozata. De milyen áldozatról van szó? Egy olyan áldozatról, aki megállapítja most, hogy tudja nagyon jól, hogy a stabilitási paktum e, túl a gazdaság és a politikai érdekek még mindig eltérőek, és most az euró övezet e, kell, hogy a zsebébe nyúljon és megfizesse a tanulópénzt. Valahol most elmegyünk itt egy helyzet mellett, ha demokráciával kapcsolatos kérdést kell feltennünk, a demokrácia deficittel kapcsolatos, akkor tegyük föl. A jelentés ben a federatív, föderációs szó, mint olyan intézményi szempontból nem szerepel. Viszont a hatékonyság kérdését feltettük a jelentésben. Szíven ütött, szocialista, svéd szocialista kollégáimmal való beszélgetésemben az a tény, hogy Washingtont utalják minden egyes államban, az USA-ban, és hát azon kell akkor elgondolkodni, hogy valahol a föderatív megfontolás nap mint napi életben az jó vagy rossz dolog. Kritizálhatunk mi sok mindent az USA-ban, de az elnököt mindenki választja meg közvetett módon. Gondolkodjunk el ezen, és tegyük föl a kérdést, mert ha nem tesszük fel ezt a kérdést, akkor majd olyan rendszerben élünk, ahol egyszerűen saját ö, ö, lábunkban botlunk el és bukunk el A kompetenciánkat nem, nem valósítjuk meg ipari politika nélkül, tesszük ezt, hogyha minőségi ugrást, amire szükségünk van, nem ugrunk meg, akkor további koordinációra van szükségünk, ezt mondják nekünk mindig. Én az euró mellett érveltem, mindig is Maastricht mellett is érveltem. Én mindig is azért szálltam sikre, hogy a gazdasági politikákat koordináljuk fokozottabban, de már belefáradtam ebbe a stratégiába, és figyelembe veszem azt, amit a sajnos Tomazó is elmondott a koordinációról a gazdaságpolitikák koordinációja intrúzívabb a tagállamok szint, szintjén, mint hogyha föderatív államról lenne szó. Elnézést kérek, hogy ennyire széles körben nyitom meg a vitát, de a mi G20-as képviseletünk szintjén, és annak ismeretében, hogy hogyan vagyunk képesek tartósan beruházni ebbe a kérdésbe, igenis technikai jellegű problémákat is felvetettem. A 24-es javaslatot olvasván azt hittem, hogy Franciaország az egy tabu téma, de úgy tűnik, hogy nem, és ezt a javaslatot felkarolhatnánk minnyáján. Tehát ugye a befektetési és üzleti bankok között vonjuk meg a választóvonalat, és választjuk el azokat. Nagyon érdekelne ez a javaslat engem, mérehatóban, nagyon hasznos ez az eleme a vitáknak, ami a pénztranzakciók megadóztatását illeti, én is úgy gondolom, hogy hasznos lehet mondjuk az Európai Uniós költségvetés támogatására, vagy a kooperáció kiteljesítésére, ami viszont a, regulá- a szabályozást illeti, úgy vélem, hogy az adót úgy kell felfogni, mint a javakra kivetett áfát. Ha például az a behajtás az utolsó gazdasági szereplő szintjén történik meg, akkor úgy lehet csak a high frequency trading ellen küzdeni, hogy nem mondják azt nekem, hogy ennek az adónak nincs szerepe abban, hogy a gazdaságot megtisztítsuk. Igen, és egy, egy plusz. Persze vannak kervielek mindenhol, meg szimborái is, akik valamilyen szinten majd a pénzt megpróbálják rossz útra téríteni. Lehet, hogy itt most mindenféle butaságot mondok, mondja Beresz asszony, de mégiscsak hadd gondolkodjam hangosan. Igenis, a technológiák fejlesztésén keresztül most szinte lemondunk arról, hogy a szabályozási ö, megoldások ö, elébe hogyan mehetnénk. Hát ez igen kár, ha így van. E, belefáradtam már abba, hogy a végrehajtásra nincs lehetőség. Mi történt múlt héten, emlékezzünk rá, a felülvizsgálati hatóságok szintjén amelyet nehezen sikerült kidolgoznunk. Lerozier úr ösztönzésére. Sokat harcoltunk annak érdekében, hogy a hatóságok valódi hatalommal rendelkezzenek. Mit látok már azt, hogy a nagy tagállamok nem akarták a versenybe belépni annak érdekében, hogy kinevezzék a hatóságokat és a hatóságok élére a felelősöket, és úgy gondolták, hogy majd más tárgyalások szintjén ez nekik ilyen váltópénz lesz, és a hatóságok egyszerűen szinte nem alakulnak ki. Mi, a, mi történt? Valamikor európai hatóságot akartunk, piachatóságot felállítani valódi ö, kompetenciánkkal, akkor a központi bank mellett döntöttünk, Tíz éven keresztül a kibocsátás európai intézményben történt, elismert intézményről van szó, ami a hitelminősítő ügynökségekről van szó bankban, megint csak tíz éves bizottsági tapasztalatokkal rendelkezünk. Most viszont költségvetési és személyzeti leépítésnek vagyunk tanúi, és azt gondolom, hogy a spekulációval foglalkozó vizsgálóbizottságnak ezen esetekre is ki kell terjesztenie figyelmét, mert itt most egy lehetőség van, amelyet meg kell ragadni, a tagállamok és a bizottság a hibás, hogyha ezt a lehetőséget nem ragadjuk meg mi történt? Mi történt konkrétan hangzik a kérdés? No, mi történik? Az, hogy a bank, a biztosítási és az értékpapír hatóság valódi ható, hatalommal rendelkezzen. A bizottság viszont nem akarja ezt. Miért? Mert maga az Európai Bizottság ö, ö, dolgozta ki a jogalkotási javaslatokat. Mi azért harcoltunk, hogy ezeknek a hatóságoknak is ö, meg kell adni a lehetőséget autonóm normatív ö, ö, hatáskör gyakorlására a költségvetést nem kapta meg a tagállami részről a E3 hatóság, nem értik meg, hogy Kerviel az egy egyedi dolog volt, és a, hogy ez így lehet, másrészt pedig akiket kineveztek, és franciáról beszélek most, a, az a személy, akit a franciaországi uh, hitel eh, hatóság élére nevezte ki, Jean-Pierre Mouy úr, ő még az előestéjén a kinevezésének azt se tudta, hogy milyen hatóságról van szó. Elnök úr, bármit hozzá szeretne adni még az elhangzottakhoz a két előadónk? Ha nem, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy elfáradtak hozzánk, hogy a gondolataikat megosztatták velünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.